Il presidente. Az elnök. Buongiorno. allora buongiorno invito i colleghi a prendere. jó napot kívánok szeretném üdvözölni a kollégákat és felkérem önöket hogy foglalják el helyüket. ezzel a 2019. július 4-én eh, felfüggesztett ülésünket ismét megnyitom. Üdvözlöm a közvélemény képviselőit is, akik megtekintik a plenáris ülésünk megnyitását. A július 4-i ülés jegyzőkönyvét körbeküldtük, ezzel kapcsolatban van-e bárkinek hozzászólni valója? Amennyiben nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Most pedig néhány bejelentivalvalóm van. Miután Kiriakos Velopulos urat megválasztották a görög parlament, görög nemzeti parlament tagjának, az Európai Parlament megállapítja, hogy mandátuma megüresedett 2019. július 7-ével. A holland hivatal, Hollandia hivatalos szervei pedig azt közölték velem, hogy Lara Wolters asszonyt szintén megválasztották az Európai Parlament képviselőjévé, hogy Franz Timmermans urat helyettesítse, az ő helyét foglalja tehát el július 4-től. A görög hatóságok pedig arról is tájékoztattak, hogy Emmanuel Frakkos urat választották meg az Európai Parlament tagjává, Kiriakos Velopulos úr helyére, aki július 10-én veszi fel a mandátumát. Üdvözlöm ezeket az új kollégákat, és emlékeztetek rá, hogy teljes mértékben élvezik minden jogukat az Európai Parlamentben és annak szerveiben a házszabály vonatkozó rendelkezése értelmében. A néppártól és az ECR frakciótól kaptam kiíréseket arra vonatkozólag, hogy szeretnék a szakbizottságok összetételét megváltoztatni. Ezeket a jelöléseket a jegyzőkönyvben szerepeltetjük, a mai ülés jegyzőkönyvében, és amennyiben nem érkezik kifogás ezen változtatásokra vonatkozólag a jegyzőkönyv elfogadásáig, ezeket a kinevezéseket elfogadottnak fogjuk tekinteni. Korbin úr következik. Elnök úr bejelentette néhány képviselő nevét, akik már elhagyták a e házat. Biztos abban, hogy nem az egész néppártot be kéne sorolni ide, mert hogy nincsenek itt. Nagyon érzékeny, kifinomult humora van képviselő úrnak. Most lépjünk tovább a napirendünkre. A végső napirend tervezetet elfogadta az elnökök értekezlete július 11-én az 7 es házszabálycikk értelmében kedden, azaz holnap a GUE NGL frakció azt kérte, hogy az Európai Bizottság alelnöke külügyi főképviselője nyilatkozata a venezuelai biztonsági és külügyi helyzetről ezt a vitát ne kövesse állásfoglalás elfogadása. Most Villanueva Ruiz asszonynak adom meg a szót, hogy ezt a kérést elmondja szóban is. Parancsoljon a szó. Buenas tardes, señor presidente. Üdvözlök mindenkit, elnök úr, a képviselőket, a GUE nevében, és az, azt kedvezménye, kezdeményezzük, hogy a Venezueláról szóló határozathozatalt vegyük le napi rendről. Fontosnak tartjuk ezt a témát, de mivel új párbeszéd folyamat kezdődött, és jól haladnak a tárgyalások, a pápa is bevonódott a folyamatba, ez jó alkalom ennek a parlamentnek, hogy most egy kicsit visszalépjen, és ne az a nyilatkozattétellel lépjen, hanem a párbeszédet támogassa, és megmutassa, hogy a béke mellett áll. Köszönöm. Köszönöm szépen, Villanueva Ruiz asszony. Most megadom a szót egy olyan képviselőnek, aki ezen javaslat ellen szólal fel, parancsoljon, Gáler úr. Yes, thank you very... Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt frakció nevében szeretném elutasítani ezt a javaslatot, amely elhangzott. Való igaz, hogy az állásfoglalásunkban foglalkozhatunk folyamatban levő vitákkal és kezdeményezésekkel akár üdvözölve azokat, de úgy gondolom, hogy a helyzet annyira drámai és világos ebben a helyzetben, hogy már most is dönthetünk az állásfoglalás tárgyában. Korábban is megtehettük, ismerjük a drámai helyzetet, milliónyi menekült hagyta el az országot, ugye stabilizálva a szomszédos országokat is, Szerintem feltétlenül világos álláspontot kell elfoglalnunk az ottani helyzettel kapcsolatban. Allora Köszönöm szépen, Gáler úr. Most szavazunk erről a GUE Engel frakció által oh. benyújtott javaslatról. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindannyian szavaztak? Mindannyian szavaztak? Lezárom a szavazást. La richiesta è respinta e quindi l'ordine... A javaslatot elutasítottuk, így változatlan marad a napi rendünk. A szerdai nappal kapcsolatban szintén van a GUE Engel frakciónak egy kérése. Azt kérték, hogy a tanács és bizottság nyilatkozata az EU-Mercosur kapcsolatokról kerüljön fel a napirendre, harmadik napirendi pontként a szerda délutáni programunkra. A tiszta levegőről szóló tanács és bizottsági nyilatkozatok után. Most ismét megadom a szót Villanueva Ruiz asszonynak, hogy bemutassa ezt a javaslatot a Guengel nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy felvegyük a napi rendre szerdán a Mercosur megállapodást. Több mint 20 éve tárgyaltak róla, nem átlátható módon, és kétségtelen, hogy sok országra, sok szervezetre, gazdálkodóra lesz hatással. Több mint 33 ezer gazdálkodónak más feltételekkel kell majd szembenézni, ezért fontosnak tartjuk, hogy a szerdai napirenden szerepeljen ez a pont. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ansen képviselőnek adom meg a szót, aki az indítvány ellen fog felszólalni. Köszönöm, elnök úr. A néppárti frakció nevében ellenzem azt, hogy napirendet üzzük ezt. A dokumentumok most kerültek csak ki, szeretnék elemezni őket körültekintő módon, Manström biztos asszony jövő héten jön az Insta szakbizottságba, hogy jegyezt, jelezte, úgyhogy a napirend ebbeli kibővítését ellenezzük. E, Köszönöm szépen. Most szavazásra bocsátom az indítványt. Készfeltartással szavazunk. Mellette ki szavaz a GUE NGL indítvány mellett, ellene ki szavaz. Tartózkodás van-e? Elutasítottuk. Így a szerdai napirendünk is változatlan marad. Ezzel elfogadtuk az eheti napirendünket. Most pedig az egyperces felszólalások következnek. A házszabály 141-es cikke értelmében per 62-es ért, szabály értelmében önél szó. Elnök úr, a 184-es eh, cikk szabály alapján a halászati bizottság elnökeként szeretnék rámutatni, hogy Robert Rowland, egy brit tagja a e háznak múlt héten publikált egy olyan nyilatkozatot, szerint a Brexit esetén bármely külföldi hajót, halászhajót eh, ugyanúgy kell elsüllyeszteni, mint a Vergámó hadihajót, annak idén az argentin hadihajót, Jól tudják, hogy az argentin cirkáló 300 emberrel fedélzetén 82-es, a 82-es háborúban sűjesztették el. A Brit Halászok Nemzeti Szövetsége súlyosan elítélte ezt a kijelentést. Előfordulhat, és ez a, ez a összehasonlítás, és az a, az, a, az utalás, hogy európai halászokat meg kéne ölni azért, mert brit vizeken halásznak, egyfajta hiperbolaként elütösítják, és a szabad, szólásszabadság nevében fenntartják. Ám Európa történetében látjuk, hogy bizony a szavak súlyosan számítanak, a szavak barátságot erősíthetnek és gyűlöletet szíthatnak. Elnök úr, remélem csatlakozik hozzám, hogy kifejezzük sajnálatunkat, hogy valaki honfitársaim közül azért választotta el szavakat, hogy az utóbbi célt érje el vele. Köszönöm szépen, Davis úr. Figyelembe vesszük a gondolatait. Onorevole Roland. Roland úr. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót adott Először is csak, hogy válaszoljak az eh, előző felszólalónak, a következőt szeretném elmondani. Arra a sértésre, szóbeli sértésre válaszoltam, amit egyik kollégámhoz intézett, Julian Mameryhez, eh, miután eh, szóba legyettek a és szakbizottság ülésén kívül, ez egy szobeli sértés volt, és én szeretnék egy fegyelmi fegyelmeztetést indítványozni önnel szemben. Az egész megjegyzés az brit halászati politika védelmében volt, amelyet az európai halászati politika szisztematikusan aláás, és én továbbra is szeretném megvédeni az halászainkat, ami magát a kifejezést illeti, ez egy szemtelen megjegyzés volt az iparunkat megtizetelték, nem kellett szó szerint venni, semmiféle erőszakot nem akartam elindítani a nyílt tengeren, és nem akarok az 1980-as eseményre visszautalni, és nyilván nem akarok arra sem utalni, hogy a brit hitelek, halászoknak a halászhajókat kéne támadniuk, de mindig is védelmezni fogom a brit halászokat és a brit halászati ágazatot. Honorevole Fox. Fox úr. Honorevole Fox. Non c'è? Nincs itt? Valamit nem lehet mondani a brit delegációról, legalábbis a ház ezen részében, hogy jó a humorérzékünk és azt is tudjuk, hogy a, szabad, a szólásszabadság nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb kérdések is felmerülnek, az úgynevezett brit kollégák ezekkel a szemtelen megjegyzésekkel rabolják az időt, miközben komoly dolgunk is van. Megvédeném mindenkinek a jogát, hogy mindent elmondhasson, kimondhasson. A szólásszabadság fontos, a szabadság is fontos. A Brexit párt nevében azt mondom, hogy hallgassanak meg minket. Mi fogjuk megvédeni az önök érdekét. Hogyha ez egy demokratikus ház, akkor nem kellene ezeket a brit politikai vitákat támogatni. Köszönöm. Köszönöm kollégák, ami pedig a szólásszabadság kérdését illeti. Most az

Madam President. Elnök asszony, a szavazati jog alapvető jog. Politikusként az a feladatunk, hogy megkönnyítsük az embereknek ezen jog gyakorlását. Hat héttel ezelőtt az Egyesült Királyságban és máshol is ennek ellenkezője történt. Az európai parlamenti választáson a megjelenési arány 51%-ra nőtt, de sok tagállamban nem szavazhattak az állampolgárok, ez nem csak az Egyesült Királyságban történt meg. Bírálat is érte az Egyesült Királyság kormányát, negatívan reagáltak, Választ, változásokra van szükség Európai Uniós szinten, le kell egyszerűsíteni az eljárást, és minden Európai Uniós állampolgárnak lehetővé kell tenni a szavazást bárhol élnek is, azzal, hogy aláírnak egy nyilatkozatot a szavazóállomáson. Az AFKO elnökének is benyújtottam egy indítványt, hogy ez a következő választásokra már valóságá váljon, tehát a szavazati jogot megvédelmezzük. Köszönöm. Köszönöm. Jó véva asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Kedves kollégák, nagy öröm számomra, hogy első alkalommal szólalhatok fel a házban önök előtt, és szeretném ezt az alkalmat kihasználni arra, hogy rámutassak egy olyan témára, ami nem kapott elég figyelmet. Politikai játszmákra kerül sor a tagállamokban, nem másról beszélek, mint a jogállamiságról. Nagy öröm számomra, hogy az Európai Bizottság elnökének, a elnöki tisztjére jelölt hölgy azt mondta, hogy mechanizmust szeretne létrehozni az alapjogok tiszteletben tartásának a betartatására. Én arra szeretnék most rámutatni, hogy Horvátország nem tartja tiszteletben a, az egyeztetésre vonatkozó bírósági határozatot. Szeretnénk az Európai Bizottságtól erre vonatkozólag jogi véleményt kérni mert nagyon fontos, hogy a döntőbíráskodást tiszteletben tartsák, és ne csak az egyik fél, hanem mind a kettő. Mr. Christian Allard. Christian Allard úr, tessék. There is a button on your desk for the microphone. Nyomj meg kérem a mikrofon bekapcsoló gombját, ott van az ön előtti asztalkán. Kérem, hogy segítsen valaki, tessék, sikerült is. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy segített elnök asszony az első beszédemet megtartani a parlamentben, és köszönöm szépen, hogy egy újonnan megválasztott képviselőnek is megadták a hangot. Olyan francia állampolgár vagyok, aki Skóciát képviseli Európában. És a Brexit miatt vagyok itt. Azért, mert szeretném megmutatni azt, hogy ragaszkodunk Európához. Húsz évvel ezelőtt is arra szavaztam, hogy a Skót parlament ismét felállhasson 300 éves szünet után. Egy olyan parlamentről van szó, amely az Európai Parlamentben, vagy az Európai Unióban még nem ülésezett ezelőtt az időszak előtt. Az Európai Unió segített nekünk ismét felállítani a parlamentünket. A skótok 62%-a szavazott a maradás mellett. Ez azt mutatja, hogy a legeurópai ország vagyunk Európában. Skóciában hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy több identitásunk is van. 100%-ig skót, 100%-ig francia és 100%-ig európai vagyok. Európáról az az elképzelésünk, hogy szabadon kellene cserélni a közös értékeinket, Szabadon kellene tudnunk mozogni Európában, és kérem, hogy segítsenek abban, hogy mi is jobban tudjunk segíteni Európának. Jack Madison. Jack Madison úr, kérdezem, hogy jelen van-e, nem láttam, úgy láttam, hogy nincs itt és nincs is, úgyhogy tovább léphetünk Tomasics asszonyra. Hoz. gospođo predsjedavajuća Köszönöm szépen, elnök asszony. A korábbi Jugoszlávia foglalkozó bíróság tavaly december, 2015. decemberében eh, Sesej eh, és Lelicák eh, ellen kibocsátott egy elfogató parancsot az, az miatt, hogy megpróbálták megfenyegetni és megvesztegetni a tanúkat. 2019-ben megismételték ezt az elfogadó parancsot, ez nem sikerült végrehajtani. A belgrádi hatóságok nem hagyják végre ezt a parancsot, arra hivatkozva, hogy a törvényszék együttműködési szabályzatával nincsen ez összhangban, mert az háborús bűnösök kiadatására ez alkalmas, de azokira nem, akiket a bíróság eljárás akadályozásával vádolnak felmerül a kérdés, hogy Szerbiának miért eh, lehet joga panaszt tenni az elfogadó parancsal szemben. Szemet hunyunk Szerbia esetében az ilyen jogsértések fele. Nyíltan megtagadják a hágai törvényszékkel az együttműködést, és eh, esetlegesen eh, háborús bűnösöket védenek. Golkin úr egy percben. Köszönöm szépen. Ciprus képviseletében vagyok jelen, és 45 éve írtuk szigetünk történelmének legsötétebb oldalait, lapjait. A helyi fasiszta szervezetek segítségével kormánypucs történt, és ennek a következményeit még mindig nagyon tragikusan éli meg a lakosság. Több ezer eltűnt emberről nem lehet tudni. A terület 37%-át megszállták, megpróbálják megváltoztatni az országunk demokratikus kultúráját. Vannak olyan intézkedések, amelyeket próbálnak mindig megismételni, de ezek nem eléggé hathatósak. Törökország fontos érdekeltség Európa számára, de még fontosabb, hogy a nemzetközi jognak érvényt adjunk. Kremontánára utalnék még, és azzal zárom, hogy megoldást kell találnunk a ciprusi nép számára, a ciprusi térség számára, és ezzel Európa biztonságát is növelnénk. Paten úr. Thank you. 400... Köszönöm szépen, 400 ezer ember az East Midland térségéből szavazott rám. Ezért az ő nevükben beszélek. 200 millió ember Európában szavazott mindannyiunkra. A demokratikus alapja az Európai Uniónak rajtunk nyugszik 751 emberen, akit közvetlenül megválasztottak a képviselőházba, ebbe a terembe, illetve ennek a brüsszeli párjába. A parlamenti termek miért vannak kevesebb, mint 60 nap nyitva egy évben. Múlt héten Brüsszelben a plenáris terem egész héten zárva volt. Ma, az, ma este az egyetlen nap, amikor egész júliusban szabadon beszélhetnek az európai képviselők, és most is csak kevesünknek adnak szót, és mindenki csak 60 percet kap. Nem csoda, hogy ennyire kevés képviselő van jelen a teremben. Nem, mint hogyha nem lenne miről beszélni. Hanem és nem arról van szó, hogy a szavazók nem akarják hallani a hangunkat. Mi a valódi válasz? Az, hogy a tanácsban, a bizottságban a zárt ajtók mögött nem akarják hallani, hogy mi mit szeretnénk mondani. A 60 nap nem elég hallatni hangunkat. A 60 perc, vagy a 60 másodperc nem elég, hogy hallassuk a hangunkat. Elnök mondja, kérem, legyen több parlament.

Tisztelt Vesztágás biztos asszony, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy az Európai Parlamentben ismét, mint képviselő hatok fel. A több éves pénzügyi keretről szólnék, ami a garanciája egy stabil Európának, egy előre tervezhető Európának gazdasági szempontból. Azt gondolom, hogy a 2021-27-es költségvetési keret nem csak hogy prioritás, hanem egy sürgősségi téma is. Az Európai Bizottság javasolt egy tervezetet május 6-án 2018-ban. Azóta nagyon hosszadalmas párbeszédet folytattunk erről. Az európai populizmus folyamatosan előretörőben van, És hogyha önök, mint társjogalkotók, illetve a tanács jóvá hagyják, akkor például a kutatásra, az Erasmusra megduplázódik a kijelölt költségvetés, illetve a kohézióra is, aminek az a célja, hogy a lemaradó, gazdaságilag lemaradó régiókat felzárkóztassa. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos a háromoldalú tárgyalások folytatása a tanács, a bizottság és a parlament között a 2021-27-es időszakra. Elnézést, nem vagyok hozzászokva, hogy csak egy percig beszéltek. Igen, tudom, mondja az elnök asszony, hogy a bizottsági ülésben, a bizottsági székben biztosként több időt kap, de parlamenti képviselőként sajnos szigorúak vagyunk. Ez a helyzet. Köszönöm, hogy elismeri ezt. A következő felszólalunk egy percben Bilbao asszony. presidenta avante! köszönöm szépen elnök asszony avante előre! ezt használjuk erre az eltökéltségre, amikor a nehéz helyzetekben eh, lelkesíteni akarunk valakit, erőre, szolidaritásra biztatni. Egy eh, biávai fiatal meghalt az eh, múlt heti áradásokban, soha nem látott viharok történtek, és meg háromszorozták az egész hónapra jutó, általában hónapra jutó csapadékmennyiséget. Látjuk, hogy egyre több szélsőséges időjárási jelenségekkel találkoznunk, ezért szolidaritást kell mutatnunk és felhívni arra mindenkit, hogy ebben a jogszabályalkotási ciklusban a klímaváltozás prioritást kapjon, Alulról kell kezdeni, mert sok döntő csatát helyi és regionális szinten lehet eldönteni. Köszönöm. Madam Cicardi. Cicardi asszony kapszol. Grazie, Presidente. L'avvio di questa legislatura... Köszönöm szépen, elnök asszony. Két különböző koncepció létezik Európáról, és azt hiszem, hogy ez a parlament is tükrözi ezt. Az egyik a bürokratákról, az euróról, az elitről szól, és arról, hogy a határok nélküli Európa megvál, megvalósítása felé haladunk, ahol kizsákmányolják az alul fizetett munkásokat, és a fogyasztók jogait aláássák a piac érdekei. A második Európa pedig a dicsőséges történelmünkre alapozódik itt a kontinensen, az emberek védelmére, és egy olyan Európa felé mozdul el, ahol a demokráciát, az identitást védik, óvják. Szaszoli elnök úr ül most az elnöki székben, ő maga is kifejeződése ennek az alkímiának, annak, hogy a kereszténydemokraták és a szocialisták összefognak. Ennek Olaszországban nagyon komoly hatása volt a családjainkra, az emberekre általánosságban. Biztosíthatok mindenkit itt ebben a teremben, hogy önök nem fogják a haladást megakadályozni a zárt ajtók mögötti egyezkedéseikkel. Elnök Vandra úr kap szót, hogyha itt van a teremben. No, we will... De nincsen, úgyhogy tovább lépünk Botenga úrra. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. 13 millióan vagyunk ma olyan európaiak, akik annak a határán vannak, hogy szegénységbe sodródnak, kirekesztődnek a társadalomból. Ez több, mint az országom lakossága, Belgium lakossága. Szociális válságban vagyunk, ez azon politikáknak a következménye, amiket itt hagytunk jóvá, a hagyományos pártok hagytak jóvá itt, ebben a parlamentben, akik liberalizációt liberalizáció után szavaztak meg költségvetési csökkentést költségvetési csökkentés után. Ez a logika, amit az európai szerződések írnak elő amelyek szembe mennek az emberek igényeivel, szembe mennek az emberekkel, és a piac prioritásait tartják szem előbb, ez elfogadhatatlan. Vagy a, ezt a spirált követjük egészen a e, mélységekig, vagy pedig egy olyan Európát hozunk létre, ahol nem a megszorítások, hanem a prosperitás dominál, és a szociális haladás. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Papadakis úr. Tessék. Elítéljük azt, hogy a ciprusi tengeren két török furóhajó működik. Ez az ország 37%-át elfoglalta Ciprus területének. Ezt nem lehet, ezt a tényt elfedezni csak néhány szép szóval a piacszerzés érdekében. A NATO és a NATO közeledése Törökországhoz eh, legalizálta a török megszállást. És az égei tengeren eh, kialakították ezeket a furó állomásokat. Megpróbálnak eh, megpróbáljuk felvenni ezzel a harcot, meg kell erősíteni az éberséget, hogy az imperialistákkal szemben fel tudjunk lépni, és az energiaforrásainknak továbbra is urai maradjunk. Köszönöm. Sodrova asszony. Köszönöm szépen a szót, hölgyeim és uraim. Ebben a hónapban emlékezünk meg az első izraeli arab háború végének 70. évfordulójáról, az európai hatalmak, Franciaország is és Csehszlovákia is annak idején segítettek Izraelnek, hogy az fiatal országot megerősítsék, a fiatal államot az emberi jogok érdekében, az európai értékek érdekében, a demokrácia tisztelete érdekében. A régióban ez az egyik ország a kevésből, ahol valóban demokrácia működik. Éppen ezért az Európai Uniónak nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot tartson fenn Izraellel, és azért is kértem a szót, mert agasztónak tartom, hogy fontosnak tartom, hogy az Európai Unió társulási szerződést kössön Izraellel, ezen alapuljon a párbeszédünk. Mogherini asszonya, holnap szeretnék majd erről egyeztetni. Köszönöm. Köszönöm. González Casares úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közegészségügy a jóléti állam szíve, lelke, illetve az e, igazságos társadalomnak is alapja, az emberi tőkét alapozza meg. Európában is nagyon lényeges ez. Galiciában az e, a betegápolók és más e, közegészségügyi munkavállalók lók áldozatai az új szabályozásnak. Megpróbálták megszervezni magukat, hogy elutasítsák azt az munkaátszervezést, amivel 500 szerződést próbálnak bizonytalan alapokra helyezni. Szeretném, eh, hogyha megerősítenénk a betegápolók helyzetét Európában, eh, hogy megfelelő, igazságos és eh, emberhez méltó körülmények között tudjanak dolgozni. Köszönöm. Mr. Flego. Flego úr. Európa ez a mene oduvijek imala, siguran sam da mora imati... Európa meg kell, hogy tartsa a progresszivitás és a tolerancia szellemét, ami olyan sokáig irányította. Technológiai innovációk vesznek bennünket körül, például a határok ellenőrzésében is használjuk ezeket, és Szlovénia és Olaszország a szomszédaink most új, bejelentették, hogy új, sok kilométeres szöges drótkerítést fognak felhúzni a határainkon. Ezt ellenezzük, mert szerintünk ez nem fogja megoldani az illegális bevándorlás kérdését. A falak a falakat építenek, és a falak nem fogják megoldani ezt a problémát. Máshogy kell hozzá látnunk. Természetes, hogy a biztonság fontos számunkra, és oda kell figyelnünk arra is, hogy humanitárius módon bánjunk a migránsokkal. A szögesdót azonban nem fogja megoldani a problémákat. Az Európai Bizottságnak meg kell találni a módját, hogy hogyan lépjünk fel az embercsempészek ellen. Meg kell sürgősen oldanunk a problémát. Fest úr következik. Ja, Frau Präsidentin! Igen, elnök asszony, szép estét kívánok! itt nagy politikáról van szó általában, ám engem inkább a ház összetétele érdekel. Ez esetben alapvetően a képviselők feladata az, hogy meghatározzák a saját politikai napirendjüket, milyen politikai témával, kezdeményezéssel foglalkozik ön, például, ám jelenleg ezt a szabályt megszegik, mert hogy Velle úr, Klaus Velle úr tollából született egy, egy anyag. Ez a dokumentum azt a címet viseli, lehetséges parlamenti kezdeményezések, és mindazokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyet nekünk, megválasztott képviselőknek kéne meghatározni. Például humanitárius vízumok, áttelepítés és ilyen témák sorakoznak. Tehát az igazgatás nyilvánvalóan nem csak, hogy meg akarja határozni a politikai naprendet, hanem beavatkozik a képviselők munkájába. Ez abszolút tiszteletlenség. Felhívom önt, elnök asszony, hogy lépjen fel ellen, és mondja meg, mennyi pénzt adtak ki eh, erre a dokumentumra, és hogy a jövőben hogyan lehet megakadályozni ilyen eseteket. Mr. Kuzmuk. Kuzmuk úr pani przewodnicząca! jako członek komisji rolnictwa i rozwoju wsi parlamentu. köszönöm szépen a mezőgazdasági bizottság és a, par- és a lengyel parlament tárgyalta a Mercosur tárgyalásokat. 2000 óta folynak ezek a tárgyalások, nem kell annyira ünnepelni ezt a megállapodást, az Európai Parlament ráadásul időközben éppen választási szünetet tartott, Belgium, Írország és hangsúlyozta már, hogy különösen a marha, a sertéshús esetében, cukor, cukor esetében e, sok nehézséget fog ez okozni. A Mercosur országok helyzete egészen más, mint a miénk, mások az egészségügyi, állategészségügyi normáik, nehéz lesz velük versenyezni. Köszönöm. Mr. Ferreira. Ferreira úr. Muito obrigado, Senhora Presidente. Poucos dias depois das eleições para o Parlamento Europeu. Köszönöm szépen, Elnök asszony, néhány nappal az európai parlamenti választások után az Európai Bizottság ajánlásokat nyújtott be. Amint, hogyha ezeket nem tartják tiszteletben, akkor szankcionálni fogják a tagállamokat. Ebben nagyon nagy újdonság nincsen, de azért mégis érdekes következtetéseket vonhatunk le. Például Portugália esetében több költségvetési nyitottságot követel az Európai Bizottság a közlekedésre, a kultúrára több pénzt és az erőforrásokat, amit a munkák, a portugál dolgozók munkájának az eredményt, a munkájának a gyümölcsét, ők akarják elosztani. Miközben egyre sérülékenyebb a dolgozók helyzete. És szegmentálódik a munkaerőpiac, ami azt jelenti, hogy egyre inkább az alacsonyabb szintek felé tolódnak el a munkahelyi körülmények. Azok, akik pedig magas tisztségeket töltöttek be az Európai Unióban, nem fogadhatjuk el, hogy ők ilyen típusú politikákat folytassanak és írjanak elő számunkra is. Ezen változtatni kell. Vosenberg Vironidi. Vosenberg Vironidi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Az előző ciklus alatt az Európai Parlament napirendjére vette az emigrációs problémákat. Görögországból származom, Görögországban ez súlyos probléma. Az új demokrácia által vezetett új kormány új tervel is rendelkezik a bevándorlás politikára nézve, két súlyos problémával kell szembenéznünk. Az egyik a Dublini szabályozás, ami blokkolja a tanácsbeli tárgyalásokat, illetve a második azok a tagállamok, amelyek lezárják határaikat, és nem veszik figyelembe a meghozott döntéseket, nem vállalják fel a rájuk háruló felelősséget, és nem fogadják el, hogy közös bevándorlási menekültügyi programot kell alkotni, csak azért, hogy a saját országuk problémáit elkerüljék. Ez csak a, pro- a populizmust erősíti. Köszönöm. Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt hónapban a, kaptam ö, e, a ö, holland női labdarúgó csapattól egy levelet, és arról szólt, hogy mennyire nem ismerő volt, ismerős ez a sport, és aztán most milliók nézik a, a döntőt. Hasonló helyzet a más kérdésekkel is, ahol fel kell ébreszteni az emberek figyelmét, mint a Brexit, a populizmus, itt is fel kell rázni az embereket, és Ursula von der Leyen, Leyen jelöltsége a a választások előtt világosra tette, hogy mi mellett áll ki. Képzeljék el, hogy a holland-USA világkupa döntőt hirtelen Franciaország nyerné meg. Elfogadná ez bárki is? Nem. Holnap hasonlóképpen nem fogok szavazni Van Leiden asszonyra, mint a bizottság elnökére, mert hogy hát nem is játszott meccset. A, ki kell állnunk a demokrácia mellett ebben a házban, és így nem lehet bizottsági elnök ez az asszony. Mr. one minute, please. tak for det formand når jeg har valgt at tage ordet her i dag så er det fordi Danmark tabte en Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Egy múlt heti témára ügyre hívnám fel a figyelmet. Az Európai Bíróság groteszk módon tiporja a migrációs politikára vonatkozó értékeinket. Éveken keresztül olyan politikusokat akartunk megválasztani, akik határozott politikát szavaznak meg a bevándorlással kapcsolatban. Legalábbis Dániában ez volt. Dánia nagyon szigorúan vette a bevont bevándorlás kérdését, és gyakorlatilag fekete bárányként tekintettek ránk európai szomszédaink. De az ő, a saját országunknak és a saját életünknek a meghatározása mégiscsak legyen a mi ö, lehetőségünk. Most pedig Buda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Romániában és az Európai Unióban a gazdálkodóknak egyetemű választ kell adni az új kappal kapcsolatosan. Most, hogy az Európai Bizottság összetételéről tárgyalunk, felhívok mindenkit, hogy ne használják más politikai célok elérésére alkú tárgyaként a közös agrárpolitikát. Nagyobb ennél a felelősségünk, ne játszunk az európai és román gazdák évvel az előző parlament az Agribizottságban figyelembe vette a kis és nagy gazdák szempontjait, illetve az fogyasztók szempontjait is, hogy jó minőségű élelmiszerhez jussanak elfogadható áron. Az egyetlen megoldás, hogy az Európai Parlament plenáris előkerüljön ez a jelentés, és kimondjuk, hogy trialógusokra van szükség, és ez, ezt a rendeletet megérdemlik az európai gazdák, nemzeti stratégiai tervekre van szükség. Curtin Darling asszony. As divided we, as we are on... Elnök asszony, amennyire megosztottak vagyunk az EU ügyében, annyira fontos az együttműködésünk a modern rabszolgaság ellen a bűnözők, szexuális kizsákmányolás, embercsempészet kb. 24 millió embert terjed ki. Nagy-Britanniában van a legnagyobb számú bejegyzett áldozat, és különösen az észak-keleti terület Londonon kívül a legérintettebb emellett. A megfelelő jogszabályok elfogadásában és cselekvésben is világvezetők vagyunk. Ezért fontos az, hogy a legutóbb, legutóbb nordumbriai rendőri vezetőnek, mint Kim McGinnisnek legyen olyan jó ö, háttere legyen a közös működésben, mint amilyen van. Csak ilyen együttműködéssel lehet fellépni e bűncselekmények ellen, a modern rabszolgások ellen, amelyet ö, el kell törölni. Nem, szó, hogyha a Brexit, nem szabad hagyni, hogy a Brexit visszahúzza bennünket a múltba. Bogovics úr. Eh, Szlovéniában sok problémát jelentett az elmúlt hónapokban, hogy egyre több támadás eh, érte a háziállatokat, eh, farkasállat támadás, medvetámadás, kisállatokat támadnak meg több mint száz juhot, több ezer lovat, kutyát támadtak meg, de volt olyan, hogy emberre is támadtak. Egyre inkább elterjedtek ezek az esetek, és az elmúlt időszakban több vadállat született, mint amennyit kilőttek. A gazdák már reményt veszítenek a szlovéniai mezőgazdasági minisztérium külön törvényre tett javaslatot az nagytestű ragadozók vadászatára nézve. Az Európai Parlamentben is fel kellene vetni ezt a problémát, nem csak Szlovéniát érinti ez az ügy, hanem más európai országokat is. Olyan probléma ez, amely annak az eredménye, hogy a természet érzékeny egyensúlya felbomlott, ezt tényként kell kezelni, valamit tenni kell ellene, és nem szabad megengedni, hogy Európa egészére kiterjedjen ez a probléma. Colleagues, we had a number of other... Kollégák, többen akartak még hozzászólni, de nem értek be idejében a terembe. Ezért aztán lezárjuk az ma esti egyperces hozzászólások idejét. Köszönöm, és ezzel zárjuk az ülést is. And just to say, our next sitting is tomorrow. Holnap lesz, kedden a következő ülésünk, kilenckor kezdődik. A napi rend elérhető a weboldalunkon. Mindenkinek szép estét kívánok!